egy csoportot képviselők a rák ellen elnevezéssel, és még nagyobb nyomatékot fogunk adni, még nagyobb hangsúlyt fogunk adni a megelőzésnek. Köszönöm. Köszönöm, Péter Le úr. Erről a témáról holnap fogunk szavazni. Térjünk át a következő napi rendi pontra. Ez a tolja jelentés információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az energiahatékony és alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében. Négy percre megadom a szót Tolja asszonynak. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés, amiről ma, szavaz, ma tárgyalunk és holnap szavazunk, a 2020 20 as csomag megvalósításáról szól lényegében, és azt hiszem az elmúlt mandátumnak ez a legfontosabb eredménye, hogyha valamit szeretnék megmenteni az elmúlt öt év munkájából, akkor ez a 20-20-20-as csomag lenne. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ezen jelentéssel kapcsolatban nagyon intenzív munkát végzett az Európai Bizottság is, tehát jelentés, ajánlás, nyilatkozat született erről, illetve az ITRE szakbizottság is komolyan dolgozott ez ügyben. Nagyon sok gondolatot, ötletet vetettünk fel, módosításokkal gazdagítottuk munkánkat. Egyetlen pont maradt csak, nyitott pont maradt csak, ezt a holnapi szavazás remélem megoldotta, ez pedig a kötelező érvény kérdése. Tehát még egyszer hangsúlyoznám az, hogy nagyon intenzív munka zajlott ebben a kérdésben, és egyetértésben történt ez. Az információs és kommunikációs technológiák, az IKT-k nagyon fontos ágazatot jelentenek, az európai gazdaságban nagyon nagy a súlyuk. A munka munkerőpiac 7 a illetve a GDP-nek is elég nagy arányát jelentik, tehát a gazdaság súlyában is és a munkaerőpiacon is komoly tényező. De nem csak ezért fontos, hanem azért is, mert nagyon fontos a szerepe. Gazdaságunk átállása szempontjából fontos az IKT-k szerepe és ugye az a célunk, hogy alacsony széndiokszid kibocsátó gazdaságra álljunk át, hogy kevésbé szennyezzük a környezetünket, ez nagyon fontos az elkövetkezendő generációk számára, és nem csak szavakkal kell emellett kiállni, hanem konkrétumokat is kell tenni a mobilitásban, a fogyasztásban. Meg kell ezt valósítani, és mindenképpen segíthetnek az IKT-k ebben. A jövőbeni gazdasági és szociális viszonyokat sokban segíthetik, nem csak Európában, hanem az egész világban. A gazdaságunk átállásában fontos szerepet kapnak az IKT-k, és az IKT szektort magát is reformálni kell. Meg kell azt figyelni, hogy mikroelektronikai kommunikációs cikkeket hogyan lehetne alacsonyabb energiafelhasználással létreállítani. a lakás, illetve a lakások, épületek, illetve a közlekedés területén lehet nagyon komoly eredményeket elérni az IKT-kkel. A 20-20-20-as célkitűzéseket is könnyebben elérhetjük ezekkel. Jelenleg a öm, lépületek az energiák 40 energiafelhasználás 40%-át teszik ki, a közlekedés 27%-át. Ezt mindenképpen lehet csökkenteni az IKT-k segítségével. Tehát az energiahatékonyságnál fontos szerepük van. Aztán milyen területeken lehet használni az IKT-ket? Nagyon fontos szektorokban lehet ezeket alkalmazni, a banki ágazat, közigazgatás, az összes kormányzási szint, az összes szolgáltatási szint. Az új technológiák csökkentik a széndiokszid kibocsátást, de a pénzt, vagy az időt is megtakarítják, ezzel megkönnyítik a lakosok életét, illetve időt spórolnak meg számukra. Véleményem, szépen, véleményem szerint az lenne a legfontosabb ezen jelentéssel kapcsolatban, hogy a kötelező érvényt fogadja el holnap a parlament. a smart meterök, az intelligens mérőeszközök és hálózatok kérdése rendkívül fontos. Itt a parlamentben 700 európai polgármester paktumot írt alá, a városok hatékonyságát szeretnék növelni, az európaiak 70% a városokban él, és jobb gazdasági növekedést, jobb szociális körülményeket szeretnének elérni a városokban ezen keresztül. Elnök, köszönöm szépen, Tolja asszony. Most spontán felszólalások következnek, megadom a szót Makovej asszonynak. Vagy nincs itt? Shadow Rapporteur de Cozzolino Report. Én a Kocolino jelentés árnyék tevője vagyok. Rendben van, akkor megadom a szót Baszeszko asszonynak. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Az európai eszközöknek az európai polgárokat kell, hogy támogassák, az európai polgárok ügyét kell, hogy támogassák, és hogyha a korrupció ellen fel akarunk lépni, akkor a közbeszerzési kiírásoknál átlátható rendszert kell végrehajtani. A bizottság jelentése alapján a jogalkotósi intézkedések alkalmazása nagy sikert jelentettek a korrupció kiküszöbölése területén. Hatékonyan fel kell lépni a visszaélések ellen, különösen az áfa területen valami, való visszaélések ellen. Ez a román kormány számára nagy prioritás volna, amely szintén a visszaélések ellen küzd. Azt hiszem, az asszony a következő napi rendi pontra szaladt előre. De mindegy, végül is mindegy. A munkáját elvégezte, most már kereszthet vedhet erre, semmi gond. Az elkövetkezőben megadom a szót a fáradhatatlan Tika asszony. Presidente, Mr. Commissioner, doresc să salut cons- concluziile Consiliului Tisztelt elnök úr! Dată clar ca obiectiv al Uniunii Europene creșterea a 2010 márciusi nyilatkozat eredményét szeretném üdvözölni, hiszen ez egyértelműen kimondja azt, hogy 20%-os energiahatékonyság növelésre van szükség. Ezt úgy lehet elérni, hogy IKT-kat használunk. Az építőiparban, illetve a közlekedésben lenne legfontosabb az intelligens felhasználása ezen technológiáknak. Az IKT-kon alapuló technológiák mindegyike csökkentheti az energia, vagy az energiafelhasználást, az épületek esetében ez akár 70% is lehet, a közlekedés esetén pedig 20%. Az elektromos hálózatot is intelligens hálózattá kell alakítani. az elektromos áramot, és sokkal hatékonyabban lehet majd alkalmazni az IKT-k segítségével. Elnök, biztos úr? Vazeszko asszony? Jó magam és kollégám a csalás elleni harcról szeretnénk, szeretünk volna beszélni, mi a következő témáról szeretünk volna beszélni, és eh, nagy kár, hogy most kaptunk szót. Biztos úr, ön jön. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság eh, üdvözli az önök érdeklődését és az ajánlásokat, mi szerint az eh, IKT segítségével kell megpróbálnunk megvalósítani az alacsony szén felhasználású társadalmat. Tehát olyan jelentés kitűnő. El kell ismernünk azt, hogy az IKT szektor milyen fontos szerepet játszhat az üvegházhatású gázkibocsátás visszaszorításában is. Ezt a lehetőséget ki kell aknáznunk. A bizottság prioritássá kívánja tenni ezt a kérdést az Európai Digitális Agenda keretében, amelyet hamarosan el fog fogadni az Európai Bizottság. Ahogyan ön is említi a jelentésben, az IKT jelentős mértékben javíthatja az energiahatékonyságot olyan területen, mint az épületek és a közlekedés elsősorban. Egyetértünk abban is, hogy az intelligens hálózatok, az intelligens mérőeszközök segítségével előre léphetünk. A tagállamoknak a felelőssége az, hogy aktivizálják a fogyasztókat, és minél többen ruházzanak be hatékony technológiákba. Az IKT szektor saját kibocsátása is fontos szerepet játszik. Az iparral egyetértünk abban, hogy az információs kommunikációs technológiák előnyeit ki kell emelni, és tudatosítani kell mindenkiben. 2009. októberében kiadott közleménye óta a bizottság több lépést is tett, megpróbálja ezt a programot megvalósítani. Hogy emeljek ki néhányat, amelyeket ön is említ a jelentésben. 2010. februárjában az energiahatékonysági fórumot útjára indítottunk. Vezető EU, Japán és amerikai high-tech társaságokat tömörít ez a fórum. Közös közös méréseket kívánunk elterjeszteni, a szén lábnyom vizsgálatával is foglalkozik ez a fórum, és megvizsgálja azt, hogy az IKT szektor hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy javuljon más ágazatokban, mint az építőiparban és a közlekedésben is a hatékonyság. Fontos európai városok csatlakoztak a digitális kartához. Minden 30%-kal szeretnék 2020-ig csökkenteni ezek a városok a saját szén lábnyomukat és 2050-ig még ambiciózusabb célokat követnek. A digitális kartához csatlakozó városok száma 14-ről 21-re emelkedett. Egyre fontosabb ez a kérdés, hiszen az új technológiákhoz, az intelligens mérőrendszerekhez egyre többen férnek hozzá egy munkacsoportot is létrehoztunk az intelligens mérőműszerek előterjesztésének az elősegítésére. Szeretnénk a harmadik energiacsomag keretében ezeket a lépéseket megtenni, és 2011-re kidolgozzuk az ajánlásokat. Összefoglalva szeretném kihangsúlyozni, az Európai Bizottság nagyon határozottan szeretnék a 2020-as célokat valóban 2020-ig elérni, és ebben az IKT-nek rendkívül fontos szerepe van. Köszönjük az értékes hozzászólásokat és az értékes jelentést, örömmel fogunk együttműködni önökkel annak érdekében, hogy a célok eléri növekedéséhez legjobb politikát kövessük. Köszönöm szépen, biztos úr, erről a jelentésről, és holnap szavazunk. Az utolsó napi pont ma a kocolina